a jelentése a hosszú tartózkodásra jogosító vízumot kapott személyek mozgása. Wallström biztos asszonyt is üdvözlöm, és kérem Coelho jelentéstevő urat, hogy négy percben ismertesse az anyagot. Köszönöm szépen! Kedves kollégák, egy olyan esetről van szó, amikor például egy egyetemi hallgató vízumot kapott Belgiumba, és így tanulhat Belgiumban, azonban nem lehetséges számára az, hogy a hétvégére Barcelonába utazzon, vagy Hollandiába menjen át csak ott maradhat, ahol kiállították számára a vízumot. Az átutazás tehát nem lehetséges számára. Schengen azonban azt jelenti, hogy szabadon utazhatunk, ezért annak is élveznie kell a szabad mozgás lehetőségét, aki belép a Schengeni vezetbe. Itt főként a harmadik országok állampolgárairól van szó, illetve arról, hogy a hozamosabb tartózkodásra jogosító vízumokat átváltsák tartózkodási engedélyre. Ez gyakran nem történik meg, vagy csak késedelmesen. 2010-ben fog érvénybe lépné a Schengeni vízum kódex, és ezért nagyon fontos az, hogy a szabad mozgás ezen problémáját valóban meg lehessen oldani, anélkül, hogy a bizottság csökkenne. A Schengeni információs rendszer vonatkozik a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok kiállítására is, és Mm, ezeknek az embereknek meg kell tar- kapniuk a tartózkodási engedélyt. A tartózkodási engedélyt nem lehet kiállítani anélkül, hogy ne vennék figyelembe a Schengen információs rendszerről szóló egyezmény 96-os pontját. És természetesen látni kell azt, hogy ezek az emberek szerepelnek-e a nyilvántartásban. És az is előfordulhat, hogy ezt nem veszik figyelembe, és akkor nem lehet tudni, hogy esetleg a vízum megfelelő-e vagy sem. A, hogyha megkapja valaki ezt a húzalmasabb, tartózkodási ta, jogosító vízumot, akkor fél éven belül három hónapig utazhatnak. Természetesen az adatvédelmet is figyelembe kell venni a Schengeni térségben, és az Európai Bizottságnak megfelelő kezdeményezést kell tennie, hogyha 2012-ig a Schengeni rendszer második része nem lép életbe. A Lisszaboni szerződéssel már új jogalap született, és a svéd illetve a spanyol elnökség alatt ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk, és szeretnék, hogyha vízumkódex életbe lépne. A spanyol elnökség jó lenne, hogyha itt lenne a parlamentben, és jó lenne, hogy április 5-ig mindent megvalósítanak, hogy a célt el tudjuk érni. Azt a célt, hogy el lehessen kerülni azt, hogy egy jogi vákum alakuljon ki. A spanyol és a svéd elnökségnek szeretném megköszönni a munkájukat az tevőknek is, illetve szeretném megköszönni a bizottsággal folytatott együttműködésünket is. Ezzel az intézkedéssel egy nagyon kényes problémát tudunk megoldani a harmadik országokhoz tartozó állampolgárok számára, és garantáljuk a szabadságot és a biztonságot is. Köszönöm szépen. Obrigado. Commissioner Malmström. Köszönöm. Mászkram, biztos asszony szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők. Ahogy az előadó felhívta a figyelmünket, a javaslat célja, hogy megkönnyítse a mozgását a harmadik országokból érkező vízummal nálunk tartózkodóknak, az úgynevezett D-vízum birtokosainak. A Schengeni aki értelmében a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok szabadon utazhatnak a Schengeni térségen belül, mert ez megfelel egy húzamos tartózkodásra jogosító eh, vízumnak. Az utóbbi időkben azonban a tagállamok egy része nem alakította át a húzamos tartózkodásra vonatkozó vízumot tartózkodási engedélyé, ezért kell közösen megoldást találni erre a jogi és a gyakorlati helyzet jelentős negatív hatásokkal sújtja a legálisan tagállamainkban tartózkodó dévízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárokat, mert nem utazhatnak másik tagállamba, és át sem utazhatnak a származási országuk felé haza utazva egy másik országon. Ez egy furcsa helyzet, amelyet most éppen Coelho úr példáján keresztül érthettünk meg. A legjobb az lenne, hogyha minden tagállam vállalná, hogy időben kiadja a tartózkodási engedélyeket a vízum alapján. Sajnos ma nem így néz ki a helyzet. Ezért született a jelenlegi javaslatunk, amely a megfeleltetés elvét vezeti be a D-vízumok húzamosabb tartózkodásra jogosító vízumoknak az átalakításáról a tartózkodási engedélyét. Ennek az a célja, hogy három hónapra egy másik tagállamba, illetve tetszőleges fél éven belül a vízum birtokában átutazhassanak. Ez a belső határok nélküli térség érdekében működő szabályos Schengeni területen belül rövid tartózkodási célból a legális tartózkodás, illetve vízum birtokában. Carlos Coelho úrtól örömmel hallottam, hogy ő támogatja kezdettől fogva ezt a javaslatot. És az előadó a Libe, illetve a Júri szakbizottságokkal együtt felmérte a fontosságát annak, hogy a harmadik országokból érkező állampolgárok mozgását meg kell könnyíteni, hiszen szeretnénk, hogy legálisan, értelmesen tudjanak tartózkodni az EU területén. Köszönöm az előadónak az ehhez való hozzájárulását. Emlékeztetnék arra, hogy meg kell találnunk hamarosan a megoldást. Április 5-től a Schengeni kódex életbe lép, és a e, D vízumokat eltörli illetve a C vízumokat és ez volt az átmeneti megoldás a D vízumok helyett. A rendelet tervezett minden érdekelt fél elégedettségére szolgál, végigment az intézményi egyeztetéseken. Az Európai Parlament hangot adott az aggájainak, számos tagállam is megtette ezt, a biztonsági kifogásokat emelve, és több módosítást eszközöltünk. Elnök úr, a húzamos tartózkodásra jogosító vízumok eh, maximális érvényessége egy év, ez már egy módosítás, és ez arra épül, hogy a tagállamok kötelesek tartózkodási engedélyt kiadni. A SIS rendszeren belüli rendelkezéseket is megerősítettük, amikor egy tagállam tartózkodási engedélyen vagy D-vízum kibocsátásán gondolkodik, akkor a Schengen információs rendszerben lehetővé kell tenni a lekérdezéseket, nehogy egy briasztás induljon a rendszerben a húzamos tartózkodásra jogosult vízumokhoz hasonlóan. Számos tagállam esetében ez különböző politikai megfontolásokat érint, és ezért egy nyilatkozat is eh, szerepel itt a bizottsági anyagban, és a tartós eh, tartózkodásra jogosító eh, vízumokhoz szükséges adatok körét is meghatároztok 2011. július 21-éig kell kialakítani ennek a végleges részleteit azzal zárnám, hogy, hogy kompromisszumos választ találjunk a legnagyobb parlamenti aggára, vagyis a magas szintű adatvédelmi intézkedések szükségességére, ott, ahol a SZISZ rendszerben riasztás történt, ennek igyekeztünk megfelelni, és az Európai Bizottság a parlament felszólítására reagálva a Schengeni Egyezmény megfelelő módosító javaslatait meg fogja tenni hogy a 2012 utáni SZISZ rendszerbeli módosításokat is tudjuk kezelni. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott megoldás született, amely jelentősen megkönnyíti majd a harmadik országok állampolgárainak a legális tartózkodását tagállamainkban. És egybevág azzal az elképzeléssel, hogy Európában valóban ne legyenek belső határok. Köszönöm a Libe, a Júri szakbizottságoknak és az előadónak is a rendkívül pozitív hozzáállását. Köszönöm szépen. Very much, Commissioner. Now, Madam... Köszönöm szépen, most pedig Wikström aztán következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A, az együttműködés az Európai Unióban az értékekre támaszkodik, és a legfontosabb értékünk a szabadság. Amiről ma beszélünk, az egy lehetőség az emberek számára, hogy szabadon mozoghassanak. A szabad mozgás lehetősége az e, Európai Unióban ez lehetséges, nincsen ennek akadálya. Azonban mindannyiunk e, szabad mozgásának e, vonatkoznia kell azokra is, akik hosszabb távon tartózkodnak Európában. A Schengeni Egyezmény azonban nem ad lehetőséget a húzamosabb vízummal rendelkezők számára arra, hogy szabadon mozoghassanak. Ez ahhoz is vezethet például, hogy indiai vendégprofesszor, aki az én városomban, Uppsalában, Svédországban tanít, nem mehet Párizsba egy konferenciára, ehhez egy francia vízumot kell kérnie, vagy egy kínai egyetemista sem mehet csak úgy Németországba, hogy a hétvége alatt, vagy a nyáron ellátogasson oda. Tehát ez a szabad mozgást akadályozza. Ennek nem szabad lennie az Európai Unióban, ezért kívánunk ezen változtatni. A javaslat, amelyről döntenünk kell, az azt tartalmazza, hogy a harmadik országok állampolgári számára a szabad mozgás a Schengen évezetben biztosítjuk azok számára, akik hosszabb távon tarta, tartózkodnak Európában. Koelho úr kitűnő munkát végzett jelentéskészítőként, és a nézeteimet is belevette, illetve a juri szakbizottság nézeteit is belevette a jelentésében, de természetesen más árnyék jelentéstevők véleményét is tükrözte. Ez egy nagyon pozitív javaslat, egy olyan javaslat, amely már lépést jelent az Európai Unión belül a szabad mozgás irányába a harmadik országba származók ö, számára is. Úgy gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy az EU-ban élünk és tehetünk valamit az Európai Unióért. Köszönöm szépen. Most pedig a frakció képviselői következnek. Először Gál Kinga. Thank you, President. Elnök úr, képviselőtársaim, biztos asszony! Üdvözlendőnek tartom, hogy egy olyan kérdésben foglalunk állást most a parlamentben, amelyik megkönnyítheti a jogszerűen tartózkodó harmadik országok állampolgárainak utazását az unió területén, és gratulálok Coelho kollégámhoz a kitűnő munkának, amit végzett itt a parlamentben ezen a kérdésben. A jelen javaslat ugye elősegíti, hogy az egyik tagállamban hosszas tartózkodásra jogosít biztostó úgynevezett d vzummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az unión belül az utazás megkönnyebbüljön és ez kézzelfoghatóvá váljon. ez megoldás lesz ugyanis azokra a helyzetekre amikor egyes tagállamok különböző okokból nem képesek vagy nem akarnak kellő időben tartózkodási engedélyt kiadni a területeken tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak tehát nem használják megfelelően a schengeni szabályozás adta kereteket és örülök hogy akkor ebben a kérdésben tudunk továbblépni. a célunk az hogy az európai unió területére érkező harmadik országbeli állampolgárok ne úgy éljék ezt meg hogy egy bevehetetlen erődtménybe lépnek be. az integrált határigazgatás és a vzumpolitika e célokat kell szolgálja magyar képviselőként szorgalmazom hogy az unió külső határai átjárhatóak legyenek a jóhiszemű beutazók számára ne korlátozzák a határok a két oldalán élő emberek közötti kapcsolattartást az unió szomszédságában élő harmadik országok polgárai közöttük a magyar kisebbségek tagjainak elementáris érdekük hogy lehetőségük legyen bürokratikus adminisztratv terhek nélkül a jogszerű tartózkodásra az unió tagállamainak területén. ennek érdekében azonban egyaránt szükség van közösségi és tagállami szinten megfelelő jogszabályokra de olyanokra amelyek egymás hatásfokát nem korlátozzák hanem célkitűzéseikben erőstik azt remélem hogy az új közösségi jogszabály nemcsak elvben lesz hangzatos de gyakorlatban jelent majd könnyebbséget elsősorban a tagállamokban tanulni kvánó fiataloknak egyetemi hallgatóknak. ők kell legyenek a rendelet első számú haszonélvezői és ebben az összefüggésben csak egyet tudok érteni azzal hogy a bizottság legkésőbb two thousand and twelve áprilisáig jelentést nyújtson be a rendelet végrehajtásáról és szükség esetén tegyen javaslatot a rendelet módostására annak érdekében hogy a kitűzött célok teljesüljenek. köszönöm. szépen. madame asszony következik a szocialista és demokrata frakció részéről két percben. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, tisztelt képviselőtársak, gratulálok jó úrnak a jelentéséhez elsőként. Fontosnak tartom ugyanis, hogy gondoskodjunk a harmadik országbeli állampolgárok szabad mozgásáról, akik húzamos tartózkodásra jogosító vízummal legálisan tartózkodnak tagállamainkban. A jelenlegi gyakorlat azt mutatja, hogy a húzamos tartózkodásra vonatkozó vízumnak a tartózkodási engedélyre való átalakítása sok országban hosszadalmas eljárás és nehézkes. Több példát tudnék felhozni, ideértve saját hazámat, Litvániát is, ahol például egy kamion sofőr a D vízum birtokában nem tud eleget tenni a szolgálati kötelezettségeinek. Ezek a hiányosságok alul teljesítésnek értékelhetők, mm, abban az esetben is, hogyha mondjuk munkavégzés vagy tanulmányok céljából érkezik a harmadik, állam, eh, harmadik országbeli állampolgára az Európai Unió területére. A húzamos tartózkodásra vonatkozó vízum a Schengeni eh, térségben a tartózkodási engedéllyel egyenrangú eh, eszközként kéne, hogy működjön. És itt felmerül több ismérv is, több szempont. Ebből az egyik, hogy egy másik tagállamba utazhat-e a húzamos tartózkodásra jogosító vízummal, de nem csak ez az egy szempont van, hanem hogy egyéb funkciókat hogyan tud ellátni. Az lenne az elvárás, ahogy itt a javaslatban szerepel, hogy egy adott hat hónapos időszakban, három hónapos időre elutazhasson egy másik tagállamba a vízum birtokosa, ugyanúgy, mint hogyha tartózkodási engedéllyel rendelkezne. A Schengeni övezetben a tagállamok számára ez nem szabad, hogy biztonsági fenyegetést jelentsen. Úgyhogy én támogatom a javaslatot. Griesbeck asszony egy percben. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, hát a nehézségek óceánjában végre elérkeztünk valami kapaszkodóhoz, és ez egy kiváló javaslat, nagyon jó a szöveg, egyetértek azokkal, akik erre felhívták a figyelmünket. És a harmadik országok beli állampolgárok, akik az Európai Unió területén legálisan tartózkodnak, azok mozoghassanak szabadon. Éppen ideje volt, hogy megszülessen ez a javaslat ez a szöveg végre, elérkeztünk ehhez a fejleményhez, és nagyon örülök neki, hogy Európa a szabadság térségévé válhat lassanként. Kevés vitatott téma merül fel a javaslattal kapcsolatban, és emiatt nem is sok a módosítás igény. Az európai térségben való szabad mozgást fontos biztosítani, például a kutatók, az egyetemisták, illetve azon harmadik ország beli állampolgárok számára, akik Európában legálisan, illetve munkavégzés vagy tanulmányok céljából tartózkodnak. Európát ez segíti egységesíteni, és az identitásunkat is segíti határok nélkül. Köszönöm. Mr. Tavares, two and a half minutes. Párez úr, két percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Coelho úrnak gratulálni a jelentéséhez, és támogatjuk a többi árnyék jelentéstevőhöz hasonlóan a Libe nevében is a munkáját ezzel a munkával egy komoly szolgálatot tesz az európai polgárok számára, illetve a harmadik országok polgárai számára és az egész Európai Unió számára. Az Unió ugyanis nem pusztán a polgárok egysége, hanem több millió harmadik országbeli állampolgár is köztünk él, akik hosszabb ideig itt tartózkodnak munkavállalás vagy tanulmányaik véget. Jelentés, árnyék jelentéstevőként azt mondanám, hogy nem feledkezhetünk meg arról, hogy itt elő kell segítenünk azt is, hogy az emberek munkát végezhessenek. Itt eh, hallgat, hallhatunk néhány példát a tudósokra, vagy hallgatókra, egyetemi hallgatókra, tanulókra vonatkozóan, akik eh, itt szeretnének az EU-n belül tevékenykedni, és eh, nem szabad, hogy megakadályozzuk, hogy más Európai Uniós tagállamokba is utazhassanak. Néhány óra alatt el lehet jutni más tagállamba, például Lisszabonból két óra alatt Spanyolországban lehet az ember. Ezt lehetővé kell tenni más tagállamok vonatkozásában is és fontos, hogy megfelelő információ gyűjtést, gyűjtést is elősegíthessünk. Akadnak nehézségek, amikor ha például valakit Brüsszelbe meghívnak egy tárgyalásra, egy megbeszélésre, komoly akadályokba ütközik az utazása. Nagyon sajnálatosnak tartjuk azt a tényt, hogy harmadik országok állampolgáraik mozgására nem volt mód az elmúlt években, és ez a munkaerő szempontjából is nagyon sajnálatos, különösen a válság idején. Ami pedig a tudományos köröket illeti, itt is nagyon fontos lenne a nagyobb fokú mobilitás lehetővé tétele. A vízumkód életbe lépése előtt, tehát április előtt ennek meg kell valósulni, és a mi frakciónk a javaslatot támogatja, a jelentéstevő javaslatát. Köszönöm szépen, Bátán úr, egy percben. A jelentés azt javasolja, hogy 12 hónapig bocsássanak ki a tagállamok hossz hosszabb időre jogosító vízumot harmadik tagállamok, a harmadik országok állampolgárai számára. Miután az Egyesült Királyság nem tagja a Schengenek, minket ez közvetlenül nem érint, ugyanakkor belátjuk, hogy nem EU polgárok számára nehézségekbe ütközik más tagállamokba történő utazás. Számunkra, a britek számára az illegális bevándorlás komoly problémát jelent, kb. egy millióra becsüljük az illegálisan nálunk tartózkodók számát. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy harmadik országbeli polgár legálisan kap vízumot, és ez feljogosítja arra, hogy Franciaországba szabadon utatkozzon. Tehát a brit párt nevében én ellenzem ezt a kezelést. Köszönöm szépen, Fanhake úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentésben olvasható az, hogy miért lenne jó, ha megváltoztatnánk ezt a jelenlegi rendszert, például, hogyha egy egyetemista a Belgiumban tanul, akkor elmehetne Hollandiába, vagy elmentem Barcelonába. Ez nagyon jó az együttamisztának, de hát nem erről van szó. Schengen és az egész európai vízumrendszer a gyakorlatban teljesen más dolgot jelentenek, mint a szabad utazgatást az egyetemisták számára. Ez azt jelenti, hogy lebontjuk a határainkat, és ezáltal a szervezett bűnözés, az illegális bevándorlás szabadon történhet, anélkül, hogy bármiben akadályoznánk ezeket a dolgokat. A Schengen közvetlen végrehajtása azt jelenti például, hogy a legalizált spanyol országban lévő bevándorlók szabadon utazgathatnak egész Európában. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogy erre gondolnak, és nem a egyetemisták, külföldi egyetemisták mindennapi nehézségeire. Köszönöm szépen, Diaz de Meira de Garcia úr következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, szeretnék gratulálni Carlos Coelho-nak a kitűnő munkához, amelyet elvégzett. És szeretnék ahhoz is gratulálni, hogy nagyon jó volt az együttműködés a frakciók, a tanács, illetve az Európai Bizottság között. Persze vannak vélemény ellentétek, de azért az Európai Unióban van a legnagyobb szabad mozgási lehetőség. Még mindig vannak akadályok, ezeket le kell építeni, főként a harmadik országokból származó állampolgárok számára, akik legálisan tartózkodnak a Schengeni övezetben. Az a abszurd helyzet, hogy valaki húzamosabb idejű tartózkodásra jogosító vízummal rendelkezik, és mégsem tud megfelelően ennek mozogni, ennek meg kell szűnnie. A vízumok tulajdonosai jelenleg nem mozoghatnak szabadon az Európai Unióban, kivéve akkor, hogyha ö, csak a kiállító országba szeretnének beutazni. Számos példát említettek már, de hadd mondjak még egyet. Egy lisszaboni egyetemista, például, vagy Lisszabonban tanuló egyetemista, aki Amerika történelméből írta a a doktoriát nem mehetett Madridba. Ez valóban megengedhetetlen. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a mobilitás alapelvét valóban megvalósítsuk. Munka szempontjából, vagy kutatás szempontjából, vagy egyetemi tanulmányok szempontjából kell ezt tehát elősegíteni, és ezért szeretném kérni a kollégákat, hogy támogassák a Coelho jelentést, hiszen valóban arra van szükség, hogy ne csak a jó minőség miatt támogassuk ezt a jelentést, hanem azért is, hogy egy helyes lépést tegyünk a szabad mozgás irányába. Csodálatos az a jelentés, köszönöm. Nem jó tovább asszony következik két percben. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, először is köszönöm az előadó úrnak, Koelyó úrnak a kiváló munkát, köszönöm az együttműködést a parlament, a tanács és a bizottság részéről, amiközben véglegesítettük ezt a jelentést. És az első olvasat egyben az utolsó is reményeink szerint. 2010 év végével életbe léphet ez a megoldás az új vízumszabályok végrehajtása keretében. A cél az, hogy a harmadik ország állampolgára a tagállamok területén szabadon tudjon utazni, és hogy valóban a tartózkodási engedélynek megfelelő hatású legyen a húzamos tartózkodásra jogosító vízum. Mindenki, akit érint ez az intézkedés, a teljes tájékoztatást meg kell, hogy kapja akkor, amikor a vízumot átadják a részére. És a tartózkodási engedély lehetőségét is az évvégéig tartó hatályon belül ismertetni kell számára. Biztonsági okokból a vízumot kérők számára a SIS rendszerben a nyilvántartás is kötelező. A cél az, hogy a SIS rendszerben tartalmazott összes információ elérhető legyen az érintettek részére. A SIS kettes változat csak 2012-ben áll majd működésbe, és addig is megfelelő adatvédelmi rendelkezésekről kell gondoskodni. Köszönöm. Thank you. Señor Bo- Köszönöm szépen. Borgézi úr következik egy percben. Köszönöm szépen. Ez a javaslat azt célozza, hogy megkönnyítsük a húzamos tartózkodásra jogosító a harmadik országbeli állampolgárok mozgását az Európai Unió tagállamban. És ez számunkra aggályos. Mert úgy tűnik nekem, hogy valójában itt arról van szó, hogy megszüntetjük a különbséget. A D-vízum jogállása és a tartózkodási engedély birtokosa, illetve ez kihat a C eh, vízum rendelkezésekre is. Alapvetően a vízum arra jogosít, hogy egy adott tagállamban tartózkodjon az illető. Most pedig elutazhat egy adott hat hónapos időszakon belül, akár három hónapos időre is. És a mozgás szabadságáról beszélünk, de a tagállam nagyon nehezen tudja követni, hogy milyen mozgások történnek, és felmerülnek bizonyos veszélyek az alkalmazásban. Ez aggaszt bennünket. Elnök, Obermeier úr, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. A vízum előírások néhány tagállamok, tagállam esetében egyszerűsítendő montenegrói, macedón, szerb állampolgárok eh, számára a vízum könnyítés eh, igen eh, komoly bevándorlást, egyfajta népvándorlást fognak eledményezni. Körülbelül 50 ezer macedont becslünk a belügyminisztérium részéről nálunk, akik beutaznak. Néhány faluban rengeteg albán és macedon fordul meg, és ők szabadon utazhatnak az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy 90 nap után ez a probléma erőteljesebben jelentkezik, és a az olcsó munkaerőpiacon dömping bérek alakulnak ki. Tehát ezt figyelembe kell venni a valóságot, illetve az álmot kell valahogy összeegyeztetni. Tehát ez érinti az országainkat. A többség ebben a teremben úgy dönt majd, hogy esetleg a bevándorlás kicsúszik az ellenőrzés alól, és a fekete gazdaságba csúszik át. Köszönöm Buzutil úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a kollégámnak, Coelho úrnak a jelentéséért, a kezdeményezéséért, aminek következtében harmadik ország polgárai élhetnek a szabad mozgás jogával az Európai Unión belül. Szeretném hangsúlyozni, hogy amint egyre több jogot biztosítunk harmadik ország állampolgárainak a jelen időben, amikor az Európai Unió polgárai is komoly nehézségekkel nézek, néznek szemben az utazás tekintetében. Például Libia vonatkozásában. Svájc és Libia között folyamatos probléma, problémával nézünk szemben. Szembe. Libia megvonta vízumok kiadását nem csak svájci, hanem EU-s polgárok esetében is. Tehát gyakorlatilag a mi polgáraim, polgárainknak kevesebb joga van harmadik országokba való utazáshoz, például Líbiába történő utazáshoz. Vannak olyan munkavállalók, akik nem vállalhatnak munkát Líbiában, vállalatok nem tudják saját munkavállalóit Líbiába küldeni, illetve vannak olyan munkavállalók, akik már ott tartózkodnak Líbiában, de mindaddig ott kell maradniuk, amíg eh, valamilyen helyettesítést nem tudnak küldeni. Tehát ez egy eléggé bizonytalan helyzet. Én értem, hogy ez elsősorban két országot érintő diplomáciai problémából fakad, amelynek egyike sem tagja az EU-nak, ugyanakkor viszont igen kedvezőtlen hatással van az EU polgáraik számára, megakadályozva őket abban, hogy utazhassanak. Köszönöm szépen, Benyova asszony, két, egy percben. Komisszárka kolléginyá kolleg... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Coelho kollega jelentése illetve az ide vonatkozó rendelet az emberek szabad mozgására vonatkozik. Ez nagyon fontos az Európai Unió számára, ezért elfogadhatatlan az, hogy a húzamosabb idejű tartózkodásra jogosító vízumok tulajdonosai nem tudnak szabadon mozogni az Európai Unióban. Ennek több oka van, hogy miért is támogatjuk ezt a kezdeményezést. Először is az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó, illetve azok betartásáról, hogyha egy tagállam legalizálja egy harmadik országból származó személy tartózkodását, akkor nincs oka annak, hogy miért akadályozzuk a szabad mozgását ennek a személynek. Olyan személyekről van szó, hogy nem veszélyeztetik a biztonságot, kutatókról, munkavállalókról van szó. Van még egy újabb csoport is, a vállalkozók csoportja, akik nem tudnak szabadon mozogni, és így a versenyképesség sem növekszik. Boris úr következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Koeljó úrnak. Figyelembe vette mindazt, amit elmondtam a véleményemben. Ez a kérdés nem csak a sürgető, hanem szimbolikus jellegű is. Elmondhatom, hogy egy új tagállam képviselőjeként Üdvözlöm ezt a lépést, mert az Európai Unió új tagállamai a múltban szembenéztek ilyenfajta megkülönböztetéssel. Úgy gondolom, hogy a szavazás mindannyiunk számára nagy siker lesz majd itt a teremben. Hogyha a CD vízumokat megszüntetjük, ehhez az kell, hogy sürgősséggel lépjünk fel. Az elmúlt évben számos ukrán egyetemista, akik Lengyelországon keresztül utaztak Németországba, felettek tartóztatva a határokon, nem lehet megállítani az egyetemistákat, akik sokat jelentenek Európa számára. Hadd beszéljek a biztonságról és Megfelelő informatikai rendszerre van szükség Schengen kapcsán, a SIS-2-vel, illetve a visz kell dolgoznunk. És azt szeretném kérni a biztos asszonytól, hogy a biztonság együttműködés a tagállamok között továbbra is kitűnő legyen, és köszönöm szépen Kolla úrnak a kitűnő jelentését. Gönc asszony a következő egy percre. Köszönöm szépen elnök úr szeretném elmondani hogy egyetértek és támogatom a jelentéstevőt és malmström asszonyt is abban hogy olyan megoldást kell találnunk ebben a kérdésben amely a jogállamiságnak megfelel az emberi jogok tiszteletben tartásának megfelel adatvédelmi szempontoknak is és természetesen a biztonsági szempontoknak is. nagyon sok minden elhangzott én néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni ahhoz hogy ez működőképes legyen ez a rendelet ahhoz először is tanulmányoznunk kell és többet kell tudnunk az egyes tagállamok gyakorlatáról tudjuk hogy néhány tagállam ki tudja adni határidőre a tartózkodási engedélyeket ezek a jó gyakorlatok sokat jelenthetnek számunkra össze kell hangolnunk a tagállamok gyakorlatait ez nyilván bizalomnövelő hatású mindenképpen használnia kell minden országnak a sis rendszert tudjuk hogy ma nem minden ország használja és mindenekelőtt sürgető az hogy a sis ii t mihamarabb be tudjuk vezetni és a vis rendszer működjön hisz ez lesz a garancia hosszú távon európai érdek hogy a harmadik országokból itt tartózkodó diákok üzletemberek kutatók valóban szabadon mozoghassanak. köszönöm szépen! köszönöm, papa másfél percben. Köszönöm szépen, én is szeretnék Coelho úrnak köszönetet mondani ehhez a kiváló munkához. Először is azzal kezdeném, hogy a Schengen a szabad mozgást hivatott elősegíteni a Schengeni kereteken belül, a Schengeni térségen belül. Ez az első következtetés, amit ebből le kell vonnunk, hogy ez a rendelet megszülessen, az egyetemi hallgatók számára lehetővé kell, hogy tegye a szabad utazást, a tájékozódást, a szabad tanulást. Felmerül a kérdés, hogy ez mennyiben jelent biztonsági problémát, ha ez a jog megvalósul adott esetben biztonsági problémák is felmerülhetnek ennek kapcsán. Tehát minden egyes országnak, amely ilyen vízumokat bocsát ki, körültekintően kell eljárnia. Világosan kell látni, hogy a Schengeni információs rendszer azonnal hozzáférhető, lekérdezhető kell, hogy legyen. És ezzel nem a Schengeni jogi vívmányokat szolgáljuk elsősorban, hanem az adatbiztonságot is. Pozitívan kell természetesen hozzáállnunk ehhez a rendelethez, de arról is gondol, gondoskodnunk kell, hogy ezt minél előbb gyakorlatba is átültessük, az egyes tagállamokban, de ezzel egyidejűleg a biztonságról is gondoskodni kell a tagállamok javára, illetve mindannyiunk javára. Köszönöm szépen. Tanya Fajon egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európa integráció fő tényezői közé tartozik a belső határok felszámolása és a személyek szabad mozgásának a biztosítása gondoskodnunk kell arról, hogy a Schengeni övezeten belül ezt valóban megtehessék. A bürokrácia például megakadályozza, hogy egyetemisták, kutatók és mások szabadon mozogjanak. Például Szerbia, Koszovó állampolgárai, akik paradox módon kevesebb joggal rendelkeznek, mint a múltban. Nem szabad, hogy az illegális bevándorlást nagy számai eltántorítsanak bennünket, mert a balkáni térségből valóban így is érkeznek emberek, de biztosítani kell azoknak, akik legálisan tartózkodnak, hogy szabadon mozogjanak. Különösen a fiatalokkal szembeni diszkriminációnak kell véget vetni, hiszen ők eddig nem kaptak lehetőséget, például Albániából, Bosznia-Hercegovinából, hogy felfedezzék Európát. Ezeknek az országoknak még a víza, vízumliberalizálás feltételeit teljesíteni kell, de ez az unió érdeke. Köszönöm. Panie Przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttünk lévő javaslat az Európai Unió egyik alapelvét érinti, nevezetesen a személyek szabad mozgását, illetve ennek akadálymentesítését. A jelenlegi helyzet meglehetősen abszurd és meglehetősen érthetetlen. A huzamos tartózkodásra jogosító vízumokat megkapók nem mozoghatnak szabadon az, a Schengeni térségen belül, viszont a rövid távú vízumok tulajdonosai igen. A javaslat jó, de úgy gondolom, hogy biztonsági garanciákra is szükség van, mint ahogy a LIBE szakbizottság képviselői is javasolták. A SZISZ tiltó listáján szereplő személyeket a tagállamoknak, személyekről egymást értesíteniük kell a tagállamoknak, és én támogatom az április 5-i határidőt, egyébként támogatom a javaslatot, most pedig a spontán hozzászólások következnek. Lukasevszka asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nem pusztán harmadik országok állampolgárairól van szó, akiknek jogukban kell, hogy álljon a szabad mozgás az EU-n belül. Ugyanúgy vonatkozik ez az EU állampolgárokra is. A rövid vízumokkal rendelkezők általában e tekintetben több joggal rendelkeznek azok a harmadik országbeli állampolgárok, amelyek eh, húzamosabb ideig tartózkodnak például Lengyelországban, nem utazhatnak el Franciaországba. Ugyanakkor ez rendkívül fontos lenne egyetemi hallgatók, tudósok vagy vállalkozók számára. Őnekik is szabad mozgást kellene biztosítaniuk az EU-n belül, hogy megismerhessék más, megismerhessenek más kultúrákat az EU-n belül. Nekünk EU állampolgároknak kell megtenni az ilyen lépéseket a saját határainkon belül. Melzer úr. President. Tisztelt eh, elnök úr, a Schengeni országok vízumrendszere annyira bonyolult láthatólag, hogy eh, a nagyköveti, nagykövetségi dolgozók nem tudnak ezzel boldogulni. A CD vízumokat nem ismerik a konzuli dolgozók, ez eléggé furcsa. Eh, pedig ez jó lenne, hiszen így a SIS rendszert nem kellene meg egy, ö, alkalmazni, és emiatt nagyon sok problémával van, ezt meg kell változtatni. A nemzeti vízumrendszerekről beszélni nincs értelme akkor, hogyha az EU ö, rendszerét nem megfelelően alkalmazzák. A balkáni országok vízummentessége ö, együtt jár a menedékkérők áradatával pont most, amikor a Balkánról egy óriási menekült áradat fenyeget, nagyon sok macedón kihasználta a vízumentességet, és emiatt is ügyelni kell erre a szabályozásra. Morvai asszony következik egy percre. Köszönöm szépen. Mi magyar képviselők sajátos helyzetben vagyunk, amikor szavazatainkkal arról kell döntenünk hogy lehetővé tegyük e az európai unión kvüli országok polgárainak az eu n belüli szabadabb mozgását vagy pedig ellenkezőleg ezt akadályozni próbáljuk. E, magyarország a trianoni tragédia következtében területeinek igen nagy részét e, elvesztette és igen nagy számban élnek magyar testvéreink magyarország jelenlegi határain túl és gy az európai unió jelenlegi határain túl délvidéken illetőleg kárpátalján. rendkvül megalázó helyzetekbe kerülnek ezek a testvéreink akkor amikor a jelenlegi csonka magyarország területén tanulmányokat folytatnak kutatóként vagy más munkakörben munkavállalóként élnek tulajdonképpeni hazájukban és nem mozdulhatnak ki magyarország területéről. ez egy rendkvül rossz és tűrhetetlen helyzet ami ellen fel kell lépnünk ezért mi magyar érzelmű magyar képviselők igennel fogunk szavazni hogy segtsük ennek a képtelen helyzetnek a felszámolását. köszönöm. köszönöm szépen, Köszönöm. Eh, Bronc úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, a javaslat azon alapul, hogy az EU területére belépő valamennyi harmadik országbeli állampolgár jó hiszeműen érkezik, és hogyha itt tanulnak, akkor valóban eh, annak minősülhetnek-e. Nagyon sok eh, kamu egyetem létezik előadások nélkül, amelynek a hallgatói egyáltalán nem tanulási céllal tartózkodnak itt. Tehát nagyon nehéz utána nézni, hogy mi a jogos tartózkodás, és mi az, ami nem. És különösen nehéz bebizonyítani, hogy adott esetben csalásról van szó. Az EU rendszeresen regularizál, törvényesít illegálisan itt tartózkodókat, és illegális bevándorlókból lehetnek teljesen szabadon mozgó EU állampolgárok. Így köszönöm. Mr. Bronz. Köszönöm, Bronz úr. Most pedig Malmström biztos asszonynak adom meg a szót, hogy foglalja össze a vitát, illetve adjon választ a kérdésekre. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a vitát is. Két kérdést vetettek fel, ami nem konkrétan ehhez a kérdéshez tartozik, de ezekre is szeretnék majd röviden kitérni. Buzutil uh, úr felvetette Libia esetét. Ez természetesen ez egy rendkívül bonyolult ügy, minden esetre aktívan dolgozunk, és párbeszédet folytatunk Líbiával, Svájccal, illetve a tagállamokkal, hogy megoldást találjunk erre a rendkívül bonyolult problémára, mielőtt tovább elfajul úgyhogy remélem hamarosan a fejleményekről is be tudok majd számolni. Fajon úrnak azt mondanám, hogy természetesen Macedónia és Albánia más ügy, és egy külön keretek között szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan járjunk el. A tagállamokkal folytatott, illetve szakértői konzultációkat követően a bizottság nem sokára egy jelentést fog elkészíteni, és a LIBE szakbizottság tagjaival természetesen ezt majd megosztjuk, mielőtt javaslatot teszünk. A jelenlegi javaslatot illetően is egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy mi is elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy ez a rendelet minél előbb átültetődjék a gyakorlatba. Itt lehet, hogy technikai problémára gondolnak egyesek, de nem arról van szó ugyanis mindenféleképpen elő akarjuk segíteni más országok polgárai számára, egyetemi hallgatók, tudósok, kutatók, vállalkozók számára, hogy szabadon jöhessenek hozzánk, hiszen ez a mi érdekeinket is szolgálja. Tehát el kell kerülni, hogy fölöslegesen megnehezítsük ezen emberek életét. Jó egyensúlyt sikerült találnunk, figyelembe vettük a, természetesen a biztonsági agályokat is, ezeket megfelelő módon kell kezelni. Itt három intézmény igyekezett a meghatározott problémára konkrét megoldásokat találni, és köszönöm szépen mindenkinek, a Coelho úrnak elsősorban, illetve az összes képviselőnek a vitában való részvételüket. Köszönöm, hogy az elnök úr, végezetül pedig Coelho úr, jelentéstevő úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Négy lezáró megjegyzésem lenne. Sajnálom, hogy a tanács széke üres maradt a vita alatt. A második megjegyzésem az Malmström asszonynak szól. Szeretném megköszönni a barátságosságát, a kedvességét, és szeretném arra kérni, hogy mindenképpen tegyen meg mindent annak érdekében, hogy április 5-éig életbe léphessen ez a rendelet, mert különben jogi vákum fog kialakulni. Harmadik pontként, ez egy kicsit ö, szomorú számomra. Azon kollégák, akik részt vettek a vitában és hangot adtak biztonsági aggájaiknak, azok nem ismerték fel azt, hogy a parlament a rendelet során többséggel döntött arról, hogy mindenképpen mielőtt megadnák ezeket a vízumokat, informálódni kell a SIS rendszerből. Ez nagyon jó így, hiszen ezen az új javaslattal nő a szabad mozgás lehetősége, és a biztonság is megmarad, aki ezt nem akarja látni, és csak az igazság egy szeretét látja. Negyedik pontként pedig szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített elérni a célomat, a tanácsnak, a bizottságnak és mindenki másnak. És köszönöm azt a munkát is, amelyet a LIBE, illetve a Juri Szakbizottságban lévő kollégák végeztek el. Úgy gondolom, hogy ha elfogadjuk ezt a megoldást, akkor nagyon jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Koelho úr. Kedves kollégák, lezárom a vitát. A szavazásra hamarosan sor kerül. Úgyhogy ha szeretnének maradni a teremben, akkor megtehetik, de ki is mehetnek egy picit sétálni. 12-ig felfüggesztem az ülést.